képviselőnek nyilatkozata következik, mészállások kelet-Kongóban tárgyal. Navracsics biztos úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, a parlament már több állásfoglalást fogadott el a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetéről, különös tekintettel a kiuszi kelet-kongói helyzetre. Valamilyen tudják, hogy tavaly ősz óta milyen sokkoló mészállásokról szólnak a tudósítások észak kívúban és a civil szervezetek becslése szerint mintegy 500 50 embert mészároltak le tavaly szeptember óta, és sok ezren kényszerültek elhagyni az otthonukat. Természetesen az EU közvetlen, EU számára a közvetlen prioritás a humanitárius segítség nyújtása, és az, hogy megakadályozzuk azt, hogy a humanitárius a segélyszervezetek munkatársait elrabolják, vagy meggyilkolják. A 1257 eh, per 96-os eh, rendelettel összhangban lépünk fel, ez a diszkrimináció tilalmát eh, jelenti. Ezeket az, ezt az, ezeket az erőszakos cselekményeket azt teszi lehetővé, hogy hiányzik az állami hatalom, az állami ellenőrzés. Mindenek előtt az erőszakot kell megszüntetni, és, de nem történik semmi, semmi jogi lépés nem tesznek az erőszak elkövetőivel szemmel. A Kongói Demokratikus Köztársaságban folyamatos bizonytalanság van a választások megszervezésével kapcsolatban is, amely az alkotmány értelmében idén kellene, hogy megrendezésre kerüljön. Egy másik releváns kérdés a kizsákmányolás. Fegyveres erők kizsákmányolják a flórát, a faunát, a természeti kincseket. Számos szakértő, akik Kongói Demokratikus Köztársaságban jártak, megállapították, hogy mennyire romlik a természet állapota, az aranybányák környékéről, az aranybányák kincseit ki illegálisan aknázzák ki és exportálják. Az illegális tevékenységnek véget kell, kell vetni, és egy nyomon követhetőségi rendszert kell létrehozni. Az EU továbbra is nagyon fontosnak tartja azt, hogy a nagy tavak környékén stabilizáljon a természet állapota. A növekvő erőszak eh, ellen fel kell lépni. Nem szabad, hogy az elkövetők eh, el tudjak menekülni a jog elől. Meg kell akadályozni a gyűlöletbeszédet. Eh, itt egyének ellen kell azonban fellépni, nem etnikai csoportok vagy egyes közösségek ellen. Ahogy itt a parlamentben is korábban többször elmondtam, a Kongó keleti részében a fegyveres csoportok eh, polgárok eh, elleni fellépése alá ássa az emberi jogokat, eh, ezeknek az embereknek az életét el lehetetleníti, a, nincs jövőjük. Ezért hatékony és operatív együttműködésre van szükség a kongói fegyveres erők és a MONUSCO között, minél előbb nagyon gyorsan. Az elvi megállapodás már februárban megszületett, de ezt most gyakorlatban is eh, meg kell valós, valósítani. Az igazságügyi kérdések is nagyon fontosak. Eh, a eh, polgári és katonai igazságügyi rendszer reformjának a reformjával összhangban jogi lépéseket kell tenni az elkövetők ellen. Kelet-Kongóban Kongóban mi bátorítjuk azt, hogy induljunk meg a nyomozás, hogy üldözzék ezeket a bűncselekményeket. Az elsődleges felelősség ezzel kapcsolatban az állami, azért az állami, ahol a bűncselekményt elkövették, vagy azért az állami, amelynek az elkövető állampolgára. Az EU továbbra is támogatást nyújt a Kongói Demokratikus Köztársaságnak hogy az ott szilárd jogi alapokon nyugvó demokratikus kereteket hozzanak létre. Elnök úr, most pedig a kormányzás tágabb és kritikus fontosságú kérdésére szeretnék kitérni. Kulcsfontosságú időt élt meg Kongó, amikor is az ENSZ határozatot elfogadták egyhangúan márciusban. Ez aláhúzza azt, hogy a kongói hatóságoké az elsődleges felelősség a választások megszervezésével kapcsolatban az alkotmányos rendelkezésekkel összhangban. Természetesen az EU tisztában van azzal, hogy az bíróság májusban milyen határozatot hozott, és az EU teljes mértékben tiszteletben tartja Kongó szuverenitását. Ugyanakkor, és nem csak a kotonú megállapodás keretében, hanem az Afrikai Unió választásokra és kormányzásra vonatkozó kartájának az értelmében mi abból indulunk ki, hogy demokratikus kormányzat a demokratikus választásokon szerzi meg a legitimitását, amelyet az alkotmány alapján kell megszervezni. Politikai párbeszédre szükség van a felek között, minél gyorsabban minden reprezentatív politikai szereplőt be kell vonni ebbe a folyamatba. Egy ilyen párbeszéd legnagyobb eredménye egy egyértelmű úti terve lehet pontos határidőkkel, meghatározza azt, hogy mit kell tenni az alkotmány betartása mellett. Az EU és az ENSZ, az Afrikai Unió és az OIF eh, június 6-án közösen kihangsúlyozták eh, eh, az EU közvetítőjének a jelenlétében, hogy az EU és az ENSZ is támogatja a sikeres párbeszédet az összes érintett fél között. Nem csak technikai segítséget akarunk nyújtani, a jogok és a szabadságok biztosításához szükséges környezetet és légkört kell megteremteni. A béke minden demokratikus társadalom működésének alapföge, alapköve és az korábban említett politikai párbeszédet el kell kezdeni. Köszönöm szépen, most a politikai frakciók szószólói következnek. A néppárt részéről hallgatjuk meg először a kolléganőt. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. A demokratizáció és a demokratikus folyamat kifejezésekkel szerettem volna kezdeni, ugyanakkor törékenység, fenyegetettség, e, odafigyelés és felelősség, ezek a szavak jutnak inkább e, e, eszembe. Ugyanakkor azt hiszem, hogy érdemes egy általános kontextusba elhelyezni ezt egészet. Három dolgot mondani kell először is. A kelet-kongói mészállás elkövetőit mindenképpen felelősségre kell vonni. Az UNESCO mandátumát ki kell mindenképpen terjeszteni. Az Európai Unió nem engedheti meg, hogy teljesen büntetlenül megúszszák az ilyen tettek elkövetőjük. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás ellássa a feladatát. Második a, a választási folyamat. Oda kell figyelni a biztonsági helyzet romlására, még inkább veszélyezteti ez a választási folyamatot, és ez visszafele is igaz. A 2011-es választások után tudjuk, hogy hogy alakult a helyzet. Azt hiszem, hogy az egyik másik nélkül nem alakulhat jól. A civil társadalom és a kormányzat közötti párbeszéd nélkül a padhelyzetről nem tudunk elmozdulni egyértelműen kell vélemény nyilvánítatunk ez, ez ügyben, az világos, hogy nem lehet senkit kizárni egy ilyen átalakulás folyamatból. Az Afrikai Unió szerepét nem tudom eléggé hangsúlyozni, a nemzetközi közösség, azon belül is az Európai Unió az elkezdett közvetítői folyamat támogatását megígérte, rappeler toutes les parties prenantes à leurs engagements dans l'accord cadre d'addis abeba pour la paix et la sécurité dans la région. A nagy tavak térségének stabilitását csak az Addis Abebai folyamat folytatásával, megerősítésével érhetjük el, hiszen fontos, hogy elkerüljük, elkerüljük a humanitárius válság kialakulását. Köszönjük szépen! Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Pitella elnök úrnak adom meg a szót. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Be kell ismernem, hogy számos szakértőtől és katonai szakértőktől is hallhattuk, milyen szörnyű dolgokról van szó, de nem tudhatjuk, hogy mennyire súlyos a helyzet. Az elmúlt évek során 6 millióan vesztették életüket, 1 millió embernek kellett elhagynia az otthonát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy naponta 800-an halnak meg. A szakértők mindeközben arról beszélnek, hogy a konfliktus nem súlyos. Szerintem ennyi elég volt. Most már oda kell figyelnünk erre a konfliktusra. Sajnos a nemzetközi közösség még mindig nem figyel eléggé oda egy olyan drámára, amely rettentő méreteket öltött. Ezért is kell Federica Mogherinihez fordulnunk, hiszen tudjuk, hogy ő felelős az ilyen témákért. Fontos, hogy az erőszak véget érjen, meg kell akadályozni, hogy a konfliktus eszkalálódjon, mindenképpen meg kell védeni a lakosságot azoktól a milíciáktól, akiknek nyilvánvaló érdekük, hogy egy erőforrásokban gazdag területet irányításuk alá vonjanak. Konkrét javaslatokat fogalmaztunk meg, egy vizsgálati grémiumnak, egy vizsgálóbizottságnak kell felelnie, amely független, és amely megvizsgálja a vérontás okait be kell vonni továbbá a Nemzetközi Büntetőbíróságot is. Továbbá szeretnénk, hogyha az ENSZ értékelő jelentést készítene a MONUSZ komisszióval kapcsolatosan, és azt is akarjuk továbbá, hogy megfelelő védelemben részesüljön a civil lakosság. Azt is követeljük, hogy az Afrikai Unió is vállaljon szerepet, és tegyen határozottabb erőfeszítéseket a konfliktus megoldása érdekében. Mi a frakciónk részéről elküldjük Valenciano asszonyt a Kivui régióba, ő a Drásza Bizottság elnöke, elutazik Kongóba, és ott meghallgatja a feleket. Az általa hozott tapasztalatokról majd beszámolunk a kollégáknak a parlamentben, de az összes európai intézmény számára is jelentést készítünk, és természetesen tájékoztatni fogjuk a főképviselő asszonyt is. Itt az ideje, hogy a nemzetközi közösség felébredjen, nem hagyhatjuk magukra a kongóiakat. Húsz éve erőszak dúl ebben a térségben. A nome del gruppo dei conservatori e riformisti europei. Az ECR frakció képviseletében eh, Demesmaker képviselői a szó. Kongó legnagyobb emberi tragédia a Földön. Tim Butcher, eh, brit újságíró mondta ezt, aki egy eh, könyvében Afrika megtört szívéként írta le Kongót. Néhány évvel ezelőtt már sokan panaszkodtak arról, hogy olyan kevés figyelmet kap Kongo, Kongó és a politikai elit, egyfajta vadállatokról beszél Kongóval kapcsolatban. Ez egy humanitárius csata, mező, nőket mészárolnak le és erőszakolnak meg, elpusztítják a házakat, de az elnököt ez nem érdekli, ő csak a saját hatalma stabilizálása foglalkoztatja. Kongóval kapcsolatban egy milliméter előrelépés sem történt, és Katumbi elnök jelölt az ellenzék vezére is hozzájárul ahhoz, hogy a politikai válság tovább mélyül. A szörnyű, véres polgárháborút meg kell akadályozni. Ennek a válságnak regionális dimenziója van, és ez ásványanyagokban nagyon gazdag területről van szó. Kongó legnagyobb gazdagsága az ásványi kincsekben elég, mondja Tim Butcher, és ezek a nyersanyagban ezt a gazdags, való gazdagság tulajdonképpen a konfliktus egyik oka, a nyersanyag importőrjeinek tulajdonképpen be kell valani, hogy hozzájárultak az erőszakhoz, de az EU-nak még többet kell tenni. Közös operációkra, műveletekre van szükség, a Monoszkó és a kongói hadsereg részéről így kell a e, bűnözőket semlegesíteni. Köszönjük a liberális frakció nevében, Görenc úr kapszót. Köszönöm szépen az előttünk lévő állásfoglalás alapvetően a rendszeresen előforduló kongói helyzetre, borzasztó helyzetre kell utalni. De mettre fin à la barbarie dont sont victimes les populations civiles en a civil lakosság mindennapos veszélynek van kitéve. A Nemzetközi Büntetőjogi Bíróság döntése is egyértelműen alátámasztja azt, hogy az igazi felelősséget a vérontás ügyében nemzetközi bíróság elé kell állítani. Észak-Kivuban is borzasztó mészállás történt. Azt hiszem, hogy valahogy azt el kell érnünk, hogy az alapvető emberi jogokat tiszteletben tartó helyzet alakuljon ki. Egyre romlik a helyzet a Kongóban, főként a ritka földfémek miatt egyre véresebbé válik ez a konfliktus. A szervezett bűnözők szállják meg az országot, főként észak teljesen tartatlan a helyzet. a megoldást valahogy a drámára megoldást kell találnunk, méghozzá a helyi alapelvek tiszteletben tartás. della Sinistra. Köszönöm eh, a GUE NGL frakció nevében. Szentra Rodriguez képviselő asszony kap szót. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Ismét csak kénytelenek vagyunk itt az Európai Parlamentben foglalkozni a Kongói Demokratikus Köztársaságban uralkodó helyzettel. A leghatározottabban elítéljük az országban zajló vérontást, támogatunk minden olyan megoldást, amely a békés rendezés irányába mutat, a katonai beavatkozás csak növelné a szenvedést. Nagyon aggódunk amiatt, hogy Egyre nagyobb a katonai jelenlét Kongóban. Követeljük, hogy fegyverezzék le a milíciákat, és emellett független vizsgálatra van szükség az európai multinacionális cégek szerepvállalását illetően, az emberi jogok megsértése és a fegyveres csoportok támogatása miatt. Így próbálják szavatolni ezek a cégek, hogy zavartalanul kiaknázhassák az országban rejlő természeti kincseket. Fontos figyelembe venni azt, amit az ENSZ mondott, miszerint az erőforrásokból származó nyereségeknek csak a két százaléka kerül vissza a kongói lakossághoz. Fontos, hogy a kongói demokratikus köztársaság szuverenitását elismerjük, ennek a politikai szuverenitásnak az elismerése persze azt is jelenti, hogy végre a lakosság maga lássa előnyét a természetes kincsek kiaknázásának, ezért szükség lenne arra is, hogy a nemzetközi cégek tevékenységét jobban ellenőrizzük, a az erőforrások természeti kincsek kiaknázására vonatkozó megállapodásokat is szemügyre kell vennünk ezért, és persze meg kell nézni, hogy mit tehetünk Kongó adósságállományával is. Elnök, a zöldek nevében most Sebastián képviselő következik. Gracias, señor. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a szót. Ismét itt ülünk ebben a teremben, hogy megvitassuk eh, a Kompokóban uralkodó szörnyű helyzetet, az ott zajló mészárlásokat elég frusztráltak vagyunk, mert semmi új nem hangzott el a biztos úr részéről, és valamennyien tudjuk, hogy milyen szörnyű helyzetől szenved a kongói lakosság állásfoglalást fogadtunk már el, és nagyon sok tekintetben konszenzus van közöttünk, de az állásfoglalást néhány pontját még erősíteni kellene. Például ott, ahol a monuszkurul szó van, az ENSZ Kongó stabilizálását célzó misszióját jogosulatlanul túl passzivitással vádolják. Hát a monuszko a feladata a civil társadalom védelme, meg kell védelni a lakosságot attól, a mészállásoktól, az erőszaktól, ennek eh, határozottan így kell szerepelnie, kellene szerepelni az állásfoglalásban, és annak is, hogy felelősségre kell vonni az elkövetőket. Mert miről van szó? A nők az elsődleges áldozatok, eh, a nők, lányok megerőszakolását eh, fegyverként vetik be. Azután ott van a gyerekkatonák kérdése. A gyerekeknek esélye sincs, hogy bármi váljon belőjük a nyersanyagok illegális kizsákmányolása, mindezekre oda kell figyelnünk, mert Európának nekünk is nagyon nagy a felelősségünk ezzel kapcsolatban. Tehát ezeket kicsit határozottabb nyelven kellene az állásfoglalásban elítélni. Pontosan eh, azt is tudni kell, hogy mely európai vállalatok érintettek, mert ezt eh, tudjuk, és eh, ez is hozzájárul a kongói szörnyű helyzethez. És még egy dolog, megint csak az állásfoglalásunkkal kapcsolatban, szankciókra lenne szükség a közvetlenül, a bírságások közvetlen felelőseivel eh, szemben. Per il gruppo Europa della Libertà. Köszönöm szépen. Az EFDD frakció nevében Korrao képviselő úr kap szót. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. 1960-ban, amikor Belgiumtól függetlené vált eh, Kongó, akkor alapvetően az akkori elnök Kabila ahelyett, hogy megoldani próbálta volna az emberjogi helyzetet, úgy tűnik, hogy úgy tűnik, hogy a mostani elnöknek az egyetlen igazi érdeke az, hogy megszilárdítsa a hatalmát, valahogy újra választassa magát. Nos, Kelet-Kongóban és Észak-Kiúban látjuk, hogy alapvetően a természeti erőforrásokért folyik a harc. Az európai multinacionális cégek próbálják a független vizsgálatokat valahogy lefolytatni az ENSZ MONUSCO missziójának a mandátuma is bizony eléggé kétséges, nagyon nehéz a, e, e, igazából látni, hogy az ENSZ e, mekkora hatással van a helyzet javítására. A harmadik állásfoglalás rövid időn belül ez Kongó témájában, amit elfogadunk. Jó lenne, hogyha most már valamilyen kézzelfogható eredményt érnék el, hogyha nem, akkor újra és újra napirendre kell tűznünk ezt a kérdést. Köszönöm szépen az ELNE frakció nevében Schaffhauser kollega kapszót. Köszönöm, elnök úr. Először is a kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani, hogy Kongó ügyében ennyire érdekes elemzést tettek, főként Pitella úr. Nagyon szeretem ezt az országot. Az akkori átmenetben lévő ország Zedit Goma, alelnökő Zedit Gomával is személyesen találkoztam, és jól ismerem az ország helyzetét. Kongónak a gazdagsága okozza a végzetét. Tudjuk, hogy Uganda és Ruanda külső hatalmi nyomásra döntött úgy, hogy Kongót lerohanják. Kabila pedig eh, amerikai, eh, amerikai cégekkel írt alá eh, megállapodás szerződéseket kötött. Alapvetően hazafiként próbál feltűnni, a hazafi képében próbál tündökölni. Hogyha Washingtonba ment valaki például akkor, hogy rendet teremtsen, vagy ide Brüsszelbe, aztán pár nap múlva eltűnt. Tudjuk, hogy Kabila mi mindent tesz, rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est... Minden, ami történik és történt, ez nem más, mint manipuláció. A kongói demokratikus köztársaság szuverenitását kell helyreállítani egy működő hadseregre van szükség, egy valódi békefenntartó monuszkora, illetve a szervezett bűnözők visszaszorítására. A legrosszabbak talán a multi cégek, az ő befolyásokat is csökkenteni kell. Köszönöm szépen, Ivo Sztír következik. Hvala gospodine predsjedniče. Kao što već rečeno, sukobi i Köszönöm szépen, ahogy az már elhangzott. A kongói instabilitás és konfliktus alapvetően a természeti erőforrásokért folyó harcról szól, azon ásványkincsekről, amely akár gazdagá is tehetné az egyébként szegény kongóiakat, tehát ez lehetne a, a megváltásuk, mégis ugyanakkor ez okozza a végzetüket, úgy tűnik, e, a, minden problémáiknak ez a forrása. Elképesztő méreteket ölt, ölt a szegénység, jó lenne éppen ezért hogyha egyértelműen üdvözölnénk ezt a kezdeményezést, amit az Európai Unió tett annak érdekében, hogy az ilyen konfliktusos ásványkincsek ellenőrzését javítsa, és szigorúbb ellenőrzése mm, a fejlődő országok helyzetén is javítson. A korrupció, az intézményi problémák, a nem megfelelő kormányzás, tudjuk, hogy a világnak ebben a részében mennyire mindennapos az elnök választás is sem volt mentes manipulációtól. Tudjuk, hogy az indikatív nemzeti program a, e, ezt gocsolá kell venni, alapvetően az emberi jogi helyzetet kell javítani, a rendőrség, az igazságszolgáltatás működés. A korrupció és demokratskog deficita a glavnog... Ugyanúgy a korrupció és a destabilizáció között bizony közvetlen kapcsolat található. Honorable Arena. Merci, euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát már megint itt vagyunk, és már megint Kongóról beszélünk, megint az ügyben akarunk elfogadni egy állásfoglalást. Nem most először is attól tartok, nem most utoljára. A Beni vérontásról adja most az aktualitását ennek a témának. Több mint ezer embert vérét öntöttek eh, ki, eh, eh, házakat gyújtottak fel, embereket raboltak el, embereket üztek el tömegükben az otthonukból. Ez az igazi ö, mm, emberi tragédia Észak-Kivuban, és éppen ezért fontosnak tartom, hogy a mi parlamentünk az kincsek nyomot követhetősége ügyében ilyen komoly lépéseket tett. Sajnálatos módon nem mindig hallgatták, hall, hallgatták, meg a szavunkat a nemzetközi cégek, ugyanis jobban oda kellene, hogy figyeljenek arra, hogy Kongóban mi folyik. Ez az fajta instabilitás részben a kongói, nagy részben a kongói kormánynak, illetve szerveknek is betudható. Elfogadhatatlan ez a helyzet, ez nem más, mint hogy a bűncselekmények nem maradjanak kivizsgálatlanul, megtorlatlanul, az elkövetőket felelősségre kell vonni, szankciókat akarunk látni, ha kell, akkor a Nemzetközi Büntetőbíróság bevonásával. Az emberjog sértések egyre durvábbak Kongóban, éppen ezért az Európai Uniónak, az Afrikai Unióval együttműködésben és az ENSZ-el karöltve el kell érnie, hogy békés, átlátható, tisztességes alkotmány, szabály, alkotmány szabályok szerint lefolytatott elnökválasztásra kerüljön sor, illetve választásokra, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy a stabilitást garantáljuk, a válságot megoldjuk, egy nagyon súlyos humanitáris válság van kialakulóban, és a lakosság szenvedésének véget vessünk a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Honorevole Fatiga. Fotiga képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A kongói népnek ismét hihetetlen atrocitásokat kell elszenvednie. Ezeket az ország keleti részében felfegyverzett milíciák követik el. Ez azért vált lehetségessé, mert az országban politikai bizonytalanság uralkodott el, nem világos a helyzet. Fontos lenne, hogy az alkotmányt mielőbb végrehajtsák, átültessék a gyakorlatba, mielőbb szabad választásokra lenne szükség. Ami a nemzetközi szerepvállalást illeti, az ENSZ márciusi állásfoglalását kellene átültetni a gyakorlatba. Úgy gondolom a továbbiakban, hogy be kell vonni az illetékes szervezeteket, hatóságokat. Köszönöm. Köszönöm szépen képviselő asszony. Fotmans képviselő asszony következik. Másfél perccel rendelkezésére. Öné a szó. Thank you well, mevrouw de voorzitter, meneer. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr. Már évek óta beszélünk a kongói háborúról szinte már el is felejtettük, hogy békés időben milyen szép Kongó. Egész faluk lakosságát írtották ki, gyilkolták meg kis gyermekek édes anyjait a monuszkó kerítéseire koncolták fel, borzasztó háborús taktikát alkalmaznak. Minden pár percben megerőszakolnak egy nőt Kongóban. Szexuális genocidiumról beszélhetünk. És kollégák, akkor történik ez, amikor már 16 éve jelen van a nemzetközi közösség számíthatnak ránk a kongoiak, a monuszkóra, tízezer ENSZ katona ott van jelen, el kellene gondolkoznunk a Monuszkó mandátumán és tevékenységének a hatásáról. Kongó rengeteg természeti kincsel rendelkezik. Kabila elnök kétségtelenül a harmadik eh, elnöki ciklust eh, ambicionál, és eh, a szabad választások a megoldás része részét jelenthetnék. Négy pont. Először is tovább kell támogatnunk a béke folyamatot. A MONUSCO mandátumát alaposan meg kell vizsgálni. A büntetlenségnek véget kell vetni, az elkövetőket meg kell büntetni, és mindenek előtt legyen demokrácia legyen jövője ismét Kelet-Kongónak. Következő hozzászólónk Verzsia képviselőasszony, egy perc áll rendelkezésére képviselőasszonynak, tessék. Merci, Madame la Présidente. Depuis des années... Köszönöm, elnök asszony. Évek óta drámai a helyzet Kongóban. A szegénység, a destabilizáció, a vérontás, az etnikai helyzet eldurvulása, a szomszédos országok sem segítenek, a cégek, az európai cégek is rontanak a helyzeten. Negy, legalább 400 ezer kongóinak kellett elmenekülni az otthonából, százezrek vesztették életüket, hanem egy, több mint egy millióan. 2010 óta nem javul a helyzet Pitele úr már egyértelműen mutat erre. Az elmúlt hónap, hónapban újabb vérontásokra került sor, ami jól mutatja, hogy nem oldódott meg a helyzet. A nemzetközi közösségnek jobban oda kellene figyelni a helyzetre mindkét oldalon, mindkét félnek nagyon komolyak a, a komoly a felelőssége. Kabila elnök pedig nem sokat tesz az ország helyzetének javítása érdekében. Igen, az egyértelmű, hogy az ásványi kincsek... Köszönöm. Következő hozzászólón, Rivezi képviselőasszony egy percben. Euh, Tisztelt biztos úr, elnök asszony, kedves kollégák! A Kongóban elkövetett atrocitások súlyosságát senki sem tagadhatja a Szaharov díjat emlékeznek, hogy 2014-ben egy kongói orvos kapta, aki a nők elleni erőszakra tette fel, elleni harcra tette fel az életét. Mégis úgy tűnik, hogy nem javul a helyzet. Igazi fegyverként használják a nők ellen elkövetett erőszakot Kongóban. Egy attól tartok, hogy még mindig nem sikerült a büntetlenség ördögi körét megtörni, az elkövetők nem szerintetnek arra, hogy felelősségre kell vonják őket, barbári tetteket hajtanak végre, miközben a Nemzetközi Büntetőbíróság kezdesen nyúlik el idáig. Többet kell tennünk annak érdekében, hogy ezen bűncselekmények ellen fellépjünk, főként már csak azért is, mert az előttünk lévő iPhone ba kerülnek azok a ásványi anyagok, vagy itt a földfélek, amelyeket itt kitermelnek. Szeller képviselő úr következik kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is jó hír Közép-Afrika számára. Jean-Pierre Bemba volt alelnököt néhány nappal ezelőtt a Nemzetközi Hágai Törvényszék Eh, hat éves eh, peres eljárás után 18 év börtönbüntetése ítélte. Azért egy kis igazságosságot eh, végre megkapott ez az ügy, aki sok-sok ezer nő, gyermek megerőszakolásáért, megcsonkolásáért, meggyilkolásáért felelős. De ez nem érinti az aktuális helyzetet. Egyre több a politikai feszültség az országban, Kabila a jelenlegi elnök minden trükkel, trükkel megpróbálja elhalasztani az eredetileg novemberi választásokat, és meg, hogy meghosszabbíthassa a hivatal idejét, aminek idén végén le kellene járni. Ellenzéki típusokat támadnak, meg támadják a demonstrálókat, sokszor halottak is vannak, és emellett járványok törnek ki, amelyek tovább súlyosbítják a humanitárius válságot. Az ország keleti részében a kormánycsapatok és a fegyveres úgynevezett eh, felkelők ellenék harcok eh, egyre kegyetlenebbek és intenzívebbek. A fő ok az értékes ritka fémekhez, illetve a tantálhoz, kobalthoz, egyéb fémekhez való hozzáférés, amelyeket itt bányásznak. Sokakat kényszermunkára kényszerítenek, meggyilkolnak. Az EU Parlament az új rendelettel, amelynek tárgya ezen ásványi anyagok konfliktus sújtott a zónákból történő importja, egy fontos jelzést fogalmazhatott volna meg, de nagyon bizonytalan a rendelet szövege, és például messze elmarad az amerikai Friendokt törvénytől, amely, akkori, amely megtiltja az összes ilyen országból vagy régióból származó anyag behozatalát. Le kell vonnunk a következ, következtetéseket ebből. Úr, képviselő asszony következik, szintén kettő perce van önnek is. Parancsoljon! Oggi eh, sono beni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma is ismét beszélünk Kelet-Kongóról, Beni tartományról. Fel, sokan felteszik a kérdéseket, hogy miért nem történik semmi. Amikor nemzetközi védelmet, védelemért folyamodtunk volna Beniben, akkor elutasítottak minket, pedig ott biztonságban éreztük volna magunkat. A MONUSCO messze vagy néha nincs is túl messze, de mégis képtelen megvédeni minket. Végül is eh, én most egyedül biztonságban vagyok, és eh, nem lettem áldozata ennek a eh, sok borzalomnak, ami ott történik. A tettesek, az elkövetők azonban engem is ütöttek, vertek, majdnem meggyilkoltak, ugyanúgy, mint a gyermekeimet is de most mégis boldog lehetek, mert élek, túléltem mindezt. Másoknak kívülállóként kell nézni a mészárlásokat. Nagyon sok felnőtt gyermeket gyilkolnak le, és a kettesek azonnal elhagyják a bűncselekmények helyszínét én élek, eh, és eh, sértetlen maradtam, de éveken keresztül, eh, nap, órákon keresztül kínoztak, és azt tapasztaltam, hogy a nemzetközi közösséget igazából nem nagyon érdekli, ami Kelet-Kongóban történik. Tisztelt kollégák, 2015. októbere óta több ezer embert mészároltak le, ez genocidium, ez népírtás, igazságoságot kérdezik. Köszönjük azt is, hogy megosztotta velünk a saját tapasztalatait okulásul. Csárnecki alelnök úr következik, elnök, alelnök úrnak egy perce van, tessék. Köszönöm E, pani przewodnicząca! szanowni państwo! poruszająca. E, köszönöm szépen elnök asszony kedves kollégák! az előttem szóló kolléganő olasz képviselő én a következőket szeretném elmondani. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az állásfoglalást a gyakorlatban is átültessük, nem elég az, hogy mindenféle állásfoglalásokat fogadunk el, mindenki aláírja különböző dokumentumokat, aztán nem történik semmi. Ez nem lehet így tovább, tennünk kell végre valamit annak érdekében, hogy konkrét eredményeket érjünk el, bíróság elé kell állítani azokat, akik bűncselekményeket követtek el. Európa nem maradhat néma, itt gyakorlatilag a hitelességünkről van szó, és mindemellett fontos, hogy mindent megtegyünk azon országok érdekében, akik korábban a gyarmataink voltak. Köszönöm. Következő hozzászólónk Díaz de Meara képviselő úr. Képviselő úrnak kettő perce van, tessék. Señora, rindo homenaje a Casetu. A República Democrática del Congo está sumida. Köszönöm szépen, elnök asszony. A Kongói Demokratikus Köztársaságban a történelmének egyik legrégót, legrosszabb, legrégebb óta tartó humanitárius válsága folyik. Százezreknek kellett elmenekülniük az otthonukból, gyakran szomszédos országokba, emberek tűnnek el, embereket rabolnak el, nőket, gyermeket szexuálisan molesztálnak, naponta ezer, ezer embert erőszakolnak meg, kényszer munkára és kényszer harcra kényszerítenek kiskorúakat, egyes régiókban, főként Észak-Kiúban ezrevel mészárolják le az embereket, a áldozatok családja az áldozatok családjaival teljes mértékben egyet ér, érzünk, ugyanakkor azt gondolom, hogy a kongói hadsereggel és az ENSZ MONUSCO missziójával kell szorosabban együttműködnünk, valamit tennünk kell annak érdekében, hogy az ilyen elképesztő, borzasztó, fegyveres cselekményeknek véget vessünk a különböző fegyveres csoportok, amelyek Ruandához kötődnek, a különböző ásványkincsek illegális kereskedelmében nagy szerepet játszanak, e, ezzel finanszírozzák a harcukat, a fegyvereiket végezetül. Szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre is, hogy a közelgő elnöki és parlamenti választások stabil, tisztességes, átlátható lebonyolítása elengedhetetlen ahhoz, hogy az intézményi stabilitás az országban megvalósuljon, és hogy ezt elérjük, annak véget kell venni, hogy büntetlenül megúszszák a bűncselekmények elkövetői, mindazt, amit tettek. A Nemzetközi Bíróság legfrissebb döntései jók együtt. Képviselő úr következik, kettő perc áll rendelkezésére, tessék öni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kongó keleti tartományában nagyon egyértelmű, hogy milyen szörnyű helyzet van. A válság megoldására irányuló kísérletek nem megfelelőek, méltatlanok. Itt persze sok krokodil könnyet hullattak, még képviselőtársaim is itt a plenáris ülésen, de Közben folyik a kereskedelem eh, ezzel a térséggel. A tanácsban és a bizottságban is sok az ellenállás eh, a valós lépésekkel szemben is. A tanácsban és a bizottságban eh, sok az álszentség, és legalább konzekvensen járjunk eh, el. Egyértelmű, hogy eh, vannak dolgok, amiket egyértelműen és világosan kell megfogalmazni és eh, definiálni, hogy az EU ne csak tétlenül nézze, ami történik. Kabila elnök el kell, hogy hagyja a hivatalát, azután szükséges egy politikai átmenetre és azt is hozzá kell tenni ehhez, hogy a kongói reguláris hadsereg sem reagált jól és megfelelően. Ők is sokat rontottak a helyzeten. És emellett eh, a MONUSCO eh, misszióról is szólnunk kell. Nagyon eh, sok katona tartozik hozzá, de nagyon keveset értek el ruandai és Ugandából is támogatást kapnak a felkelők. Mindenképpen egy nemzetközi vizsgálóbizottságra lenne szükség az ENSZ felügyelete alatt, hogy csak így érhetnénk el a céljainkat. És nagyon komoly, erőteljes üzenetet is meg kellene fogalmaznunk itt az EU-ban. Képviselő úr következik másfél percben. Tessék. Thank you, madam. The Köszönöm, elnök asszony. A DRC felesleges és álságos biztonság körülményei között létezik. Mindenkit sokkolt az, ami ott történt. Sok ezer gyilkosság, nők mese, a lerombolt infrastruktúra. De sajnos nagyon enyhe, nagyon puha volt a nemzetközi reakció az ilyen borzasztó erőszakos cselekményekre. Nem teszünk eleget az áldozatokért. Az erőszak erőszaknak azonnal véget kell vetni, a fegyvereket minden fegyveres csoport le kell, hogy rakja. A nemzetközi szereplők, az EU sokkal inkább er- erősíteni kell a jelenlétét, és hozzá kell, hogy járuljon a leszereléshez. Úgy tűnik, hogy a MUNASZKO nem tud elég gyorsan reagálni, nem tudja megvédeni a e, civil lakosságot. A válság kapcsán a legfontosabb, hogy az elkövetők eh, igazságszolgáltatás eh, elé eh, kerüljenek. A büntetlenség légköre, ha továbbra is fennmarad, ez megmérgezi az egész országot, és újra és újra ki fog törni az erőszak. Biztos vagyok abban, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság lakossága 50 év fegyveres konfliktus után többet érdemel. Köszönöm képviselő úr. Frunzolika képviselő úr következik. Képviselő úrnak egy perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, nagyon aggaszt a romló biztonsági helyzet Észak-Kelet-Kongóban. A vérontás, a gyermekek elrablása, a terjedő erőszak tényleg roppant módon aggaszt szeretném én is, hogyha az ENSZ béke fenntartó MONUSCO missziója végre kivizsgálná azt, hogy a kongói és a MONUSCO erők miért nem tudták a civil lakosságot megvédeni, megóvni. A nemzetközi közösségnek ki kell vizsgálnia a tömeges vérontást, ki kell deríteni, hogy ki áll ezen támadások mögött. A fegyveres csoportok lefegyverzése a az érintett régiókban a biztonság helyreállítása a legfontosabb prioritás, hiszen itt az emberiségen elkövetett bűncselekményekről van szó, amelyeket be kell azonosítani, és az elkövetőket a nemzetközi büntetőjog értelmében bíróság elé kell állítani. Képviselő úr, Szisz képviselő úr következik egy percben. Muito obrigado, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az elmúlt évtizedek során a Kongói Demokratikus Köztársaságot olyan erőszak hullám árasztotta el, amely emberek millióinak az életét, hogy megélhetését, vagy otthonát sodorta veszélybe. Az ENSZ is tehetetlennek tűnik, Burundiban is bármikor hasonló helyzet alakulhat ki, hogyha késlekednek az elnökválasztásokkal, akkor a milicista csoportok az utcára vonulva magukhoz ragadhatják a hatalmat katonai és félkatonai szervezetek az ország keleti részében nagyon fenyegetően lépnek fel, éppen ezért az Európai Uniónak helyre kell állítani a stabilitást ebben a régióban. Amit Ruandában 94-ben láttunk, ebből tanulnia kellene a világnak. Két kongói háború emléke is élesen kell, hogy éljen az emlékezetünkben. Az ENSZ-nek és a nemzetközi közösségnek segítenie kell Kongóban, hogy a régió problémára megoldást eh, találjunk, például a szegénységre, érzésre, bérontásra. Nyomást kell gyakorolni a korma, kongói kormányra annak érdekében, hogy az ellenzéki jogokat tiszteletben tartsák. Köszönöm a hozzászólását. Obermeyer képviselő úr következik, szintén egy percben. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. 6 millió halott az elmúlt években, több millióan menekültek el, a régióban a terror és az iszlám terror jelen van. A Boko Haram, az El Shabaab nyilvánvalóan ugyan kudarcot vallott, de Szomáliától Nyugat-Afrikáig azért mindenütt jelen vannak terrorcsoportok. És most mi itt sajnálkozunk, de ez kicsit álszent dolog, mert nem teszünk semmit. Európa, Európának fel kell ébredni ebből a blablázásból, és nyilvánvaló nem lehet így tovább folytatni a, például a nyersanyag kiaknázását, mert ez rossz kezekbe kerül a e, titán, a wolfram, e, és most végre már cselekvésre van szükség. Ma itt megint csak sokat beszélünk, de nem vagyunk e, nyilvánvalóan készek arra, hogy egyértelmű lépéseket tegyünk, pedig mindenek előtt a termelés és a kereskedelem érdekeit képviselik sokan az is fontos hogy megfogalmazzuk a gondolatainkat képviselőtársaim ezzel a rövid lista végére is értünk áttérünk a catch the eye eljárásra még rövidebb a lista örömmel mondhatom mindenkinek szót adok ismerős nevek vannak a listámon caputo képviselő úr az első lehetőség. mr caputo you have the floor. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony! harmadszorra foglalkozunk Kongóval itt a parlamentben. Drámai a helyzet. A közelmúltban tömegsírokat tártak fel, rengeteg holtestel, több mint ezer embert macsétákkal, más fegyverekkel gyilkoltak le, sok embert megkínoztak, minden percben megerőszakolnak egy nőt mintegy 1500 embert elraboltak. Fegyveres felkelők tulajdonképpen népírtást követnek el. Nemzetközi vizsgálatot követelünk Észak-Kivuban, ami ugye Ruandával határos. A nemzetközi közösségnek be kell avatkozni, és az EU-nak hozzá kell járulni ahhoz, hogy ezt a vérengzést be lehessen fejezni. Nemzetközi eh, vizsgálóbizottságot pedig létre kell hozni. Köszönöm szépen. Kongo Demokratikus Köztársaság, Közép-Afrika a legnagyobb országa és az egyik leggazdagabb országa, ami a nyersanyagokat illeti. Tulajdonképpen ez okozta az erőszak elburjánzását. Nem olyan régen fogadtunk el egy állásfoglalást a nyersanyagokkal való kizsákmányolási politikáról is, az UNESCO regiszterben nagyon sok kincset találunk Kongóban. A MONUSCO tevékenységével kapcsolatban már 2004 óta nagyon sok halál esetre hívták fel figyelmet civil szervezetek is, de nem elég kritikus hangerővel. Sok európai multinacionális cég is részt vesz a nyersanyagok kizsákmányolásában. Meg kell vizsgálni azt is, hogy nemzetközi vagy multinacionális cég esetleg felfegyvezik a milíciákat. Nem utolsóként szólítom a sorba Jakovcsics képviselő urat. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Nažalost, demok- Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálatos módon a Kongói Demokratikus Köztársaság iskola példája annak, hogy mennyire eh, veszélyes a, az ásványanyagokban eh, gazdag országok eh, sorsa. A politikai elétnél csapódik le minden előnye ennek, akik tulajdonképpen egy, egy, egy szűköre azoknak, akik kiaknázzák az ország gazdagságát. Éppen ezért legalább két dolgot meg kell tennünk. Először is látjuk, hogy már a harmadik állásfoglalásról vitázunk ebben a témában. Egy-két eredményt elértünk ugyan, de két dolgot tennünk kell a nemzetközi, a hágai bíróság a közelmúltban hozott egy példaértékű döntést, ami nagyon fontos, de ennek folytatódnia kell ennek a folyamatnak. Az ex-Jugoszláviával kapcsolatban vannak bőven tapasztalataink ezügyben, hogy az elkövetőket igenis hogyan lehet bíróság elé állítani és felelősségre vonni másodszorban. Fel kell lépnünk azok ellen, akik nem tartják tiszteletben az általunk elfogadott szabályokat. Ezzel a lista végére értünk, most pedig a bizottság nevében Navracsics Tibor biztos úrnak adok szót. Parancsoljon, biztos úr. Köszönöm. Madam Speaker, I think it's been a... Azt hiszem, nagyon hasznos volt az eszmecsere. Köszönöm a tisztelt képviselőknek, hogy ilyen világosan fogalmaztak. Az Európai Parlament néhány tisztelt képviselője hiányoltam azt, hogy az EP állásfoglalása és a bizottság intézkedései elég hatástalanok maradtak. Az EU május 23-án tanácsi következtetéseket fogadott el a külügyi tanács ülésén. A Kongói Demokratikus Köztárs az EP korábbi állás foglalásában foglalt azért sok pontban előrelépett. A májusi 23-ai tanácsi következtetésekben világosat tettünk, hogy meg akarjuk akadályozni a politikai helyzet további romlását, és azért szükséges minden eszközt megpróbáljuk alkalmazni. Úr, tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy a vita lezárásához hét állásfoglalási indítványt kaptam. Ezzel képviselőtársaim a vitát lezárom. Még egy tájékoztatás szavazásra a holnapi